meine sehr geehrten damen und herren! ich darf sie bitten platz zu nehmen. tisztelt hölgyeim és uraim kérem foglaljanak helyet. ich erkläre die am. május twenty én félbe félbeszaktott ülésünket tovább folytatjuk. igen tisztelt kollégák mielőtt